sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu den Erklärungen. Akkor a szavazatmagyarázatok szakaszhoz értünk. Mindenkit arra kérek, hogyha el akarja hagyni a termet, akkor azt halkan tegye és gyorsan meg, hogy amíg felszólalni kívánókat eh, meghallgathassuk. Kedves kollégák, próbáljanak gyorsan kivonulni, hogy a többiek hozzászólását hallhassuk.